arról, hogy a német hatóságok Udo Fogt mentességét a Zárbrückenben kezdett büntető eljárás kapcsán felfüggesztette. Ilyen módon e mentességi eljárás is lezárásra került. Az SND és a néppárti frakció a delegáció tagokra vonatkozó nyilatkozatokat nyújtottak be, és a jelölések listája a jegyzőkönyvben szerepel, hogyha a jegyzőkönyv elfogadásáig senki nem tesz megjegyzést, akkor ezek elfogadottnak tekintendőek.